Önök vannak-e megjegyzések ezzel kapcsolatban? A jegyzőkönyveket elfogadtuk. Áttérünk a közleményekre. A 211-es cikknek megfelelően az Alkotmányügyi Szakbizottság javasolja, hogy a 187-es cikket a következőkben értelmezzük. Ez a szakbizottságok összetételére és a póttagokra vonatkozik. Hogyha egy teljes jogú tag helyen megüresedik egy szakbizottságban, akkor egy helyettese átmeneti jelleggel ugyanabból a frakcióban részt vett a szavazáson, amíg az illető tagot átmenetileg nem helyettesítik a 186-os cikk 5. bekezdése értelmében, vagy ilyen átmeneti helyettesítés hiányában, amíg ki nem neveznek egy teljes jogú új tagot. Ez a jog a parlament döntésén alapul, amely a szakbizottságnak szemszerű összetételére irányul, és az a célja, hogy garantálja, hogy a szavazáson egy adott politikai frakcióból ugyanannyi tag vehessen részt a szavazáson, mint amennyi a hely megürülése előtt részt vett. Ezt az értelmezést elfogadjuk, ha csak nem egy politikai frakció, vagy legalább 40 képviselő ellenvetéssel nem él a következő ülésszak megnyitása előtt. Az értelmezés szövege a Seance on Direct honlapon áll rendelkezésre. Második közlemény. A litván illetékes hatóságok közölték a parlamenttel, hogy Justina Witkauskaite asszonyt választották Uspaskic Viktor helyére, mégpedig 2012. november 21-i hatállyal.